Kedves kollégák, akkor szavazunk a kvesztorok megválasztásához. Öt, öt hely van, és hét jelölt. Így szavaznunk kell. A szavazat szedők ugyanazok a kollégák, akik már hatékonyan végezték ezt a munkát. Az alelnökök választásakor szeretném tudni, hogy itt vannak-e a szavazat szedők. Borszelino asszony itt van? Sógor képviselő úr, itt van. Jotov képviselő évvel Panajotó asszonyt Pak asszony helyettesíti. Elnök úr, csak beugrottam. Itt van egy látogató csoportom, és kérném, kérnék valakit, hogy vegyék át tőlem ezt a feladatot, mert egy látogató csoport van itt velem. Eh, Rendben. Akkor a probléma megoldódott, Panajotov asszonynak jönnie kell, mint szavazat számlálónak, és így a munkáját el is végezheti. Pok, Bagó képviselők itt vannak, Kalinowski, itt van Kálfin képviselő, Ferrara Rodríguez, Borsellino asszony, Borsellino asszony itt van, nagyon jó, tehát az összes szavazat számláló jelen van. Kérem, hogy kérem, hogy az urnákhoz fáradjanak. Ki kell osztani a szavazócédulákat. Quindi da, da questo momento si... Akkor mostantól fogva lehet szavazni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 tuo supporto. Onorevole Silvestris. Presidente, Prego. Penso, penso che non l'abbia detto. Kérdezem, hogy van-e minimális és maximális szavazatszám amit le kell adni. Elnök úr, nem halljuk. Cinque voti. Öt szavazatot lehet leadni. Ötöt. Honorevole Silvestris, si possono... Silvestris eh, úr öt szavazatot lehet leadni. Hát...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 A questo punto possiamo... Most pedig a szavazási procedúrát lezártuk, és az eredményeket 15 órakor fogjuk bejelenteni. Most pedig az ülést felfüggesztjük.